Tudni kell a humanitárius munkát végzők biztonságáról, és nagyon remélem, hogy az Európai Parlament el fogja fogadni ezt a dossziét. Nagyon szépen köszönöm a záró megjegyzéseit. Főképviselő azt mondja, ezzel ezt a vitát lezártuk. Pénteken fogunk 12 órakor szavazni erről a jelentésről. Hölgyeim és uraim, most pedig megkezdjük a következő napi rendi pont tárgyalását, ez pedig a szíriai helyzet és most pedig szeretném megadni a szót ismételten a bizottság alelnökének, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, Eston Báronőnek. Thank you. Elnök úr, nagyon szépen köszönöm. Tisztelt képviselők, mindenki ledöbbentett ez a szörnyűséges erőszakulam, amely végig söpört Szírián. Az e, fegyveres erők bombáztak városokat, nem foglalkoztak a civil lakossággal, a gyerekekkel, mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez a mészállás megszűnjön. Mindenkit nagyon aggaszt az, hogy továbbra is teret nyer a katonai erő. Egyre inkább nőtt az erőszak, ami ugye az április 12-i tűzszünet napját megelőzte. Homs városában gránátokat dobtak, Hama és Dera városában civil személyeket öltek meg, ezek aggasztanak minket, bár egy kicsit csökkent az erőszak, erőszak mégsem tökéletes a helyzet. Én mindenképpen mindent meg szeretnék tenni annak érdekében, hogy valóban szűnjön meg az erőszak, és hogy Kofi Annan tervét minél előbb meg tudják valósítani teljes mértékben. Tisztelt képviselők tudják, hogy mennyire törékeny és mennyire eh, labilis a helyzet. A Homs, Hana, Aleppo városaiban az erőszak tragikus emlékeztetők. Láttuk, hogy az NSBT egyhangulag fogadott el, egyhangulag, szeretném ezt kiemelni, szombaton elfogadott egy határozatot, amely jóvá hagyta azt, hogy 30 katonai megfigyelőt azonnal küldjenek el Szíriába, hogy megkezdjék azt a folyamatot, amely során beszámolnak a tűzszünet teljes mértékű betartásáról. Vasárnap indultak Szíriában, most már ott is vannak, és neki is láttak a munkának. Nagyon fontos fejlemény ez az ENSZ és Arab Liga különleges megbízottja Kofi Annan hat pontból álló tervének megvalósítása szempontjából. Az ENSZ BT előtt is meghajlok, hiszen igen, elkötelezettek és mindenki mindent megtett annak érdekében, hogy garantáljuk azt, hogy a nemzetközi közösség egy, egy hangon szólaljon fel. A szolgálataim és együttműködött, együttműködtek Oroszországgal és Kínával, a Washingtoni g találkozón is kértük a szálláspontjuk megváltoztatását. Az ENSZ határozat egy egységes felhívást intéz a nemzetközi közösség részéről a szíriai rezsim felé idézem, azonnal átfogó és teljes mértékű végrehajtását kérjük a hat pontból álló javaslatnak. Ez nem választás kérdése, a hat pontból álló terv nem opció, a kormánynak teljes mértékben végre kell hajtania, a csapatokat és nehéz fegyvereket ki kell vonni, a különböző közösségi központokból a békés demonstrációkat, a gyülekezés szabadságát tiszteletben kell tartani, humanitárius segét kell nyújtani minden a ö, harcok által sújtott a területen. Csak egy hiteles és fenntartható folyamat révén lehet majd egy demokratikus átmeneti szíriai kormányzatot létrehozni. Nagyon fontos minden szíriai legitim kérésének megfelelni. Közelről figyeljük az eseményeket, minden felet arra kérünk, hogy tartsa be a tervet. Tudjuk, hogy a szíriai kormány nem igazán szokta betartani az ígéreteit, éppen ezért ez a határozat egy lehetőség arra, hogy a szíriai kormány iránt váltson és megváltoztasson. Egyhangú fellépést kértünk az kezetektől, és nagyon fontos, hogy a BT tagjai továbbra is támogassák Kofi Annant abban az erőfeszítésében, amit annak érdekében tesz, hogy egy teljes értékű ENSZ megfigyelő misszió emeljen Szíriába. Kínának, Oroszországnak nagyon nagy szerepe van a konfliktus feloldásában, minden eh, befolyásokat be kell vetni annak érdekében, hogy teljes mértékben végrehajtják az ENSZ BT határozatát. Többször személyesen támogattam eh, Annál kívül megbízottat elmondtam neki, és Ban Ki-moon, az ENSZ főtitkárának, akivel tegnap találkoztam, elmondtam, hogy az EU és tagállamai készek arra, hogy támogatást nyújtsanak a megfigyelő küldetés megvalósításához. Együttműködünk az arab államokkal, az arab ligával, létrehoztuk az úgynevezett arab liga szituációs teret, amelyel javítjuk a kommunikációt és segítünk nekik abban, hogy a válsághelyzetet elemezzék és reagálni tudjanak rá. Múlt héten összehívtam a válságplatformot, az LKS szolgálatait és a bizottság életékes szolgáltatot hívtam össze, Pierre Vimon igazgató vezetésével. Minden eszközünket összehozunk, együttműködünk Georgieva biztos asszonynal, és a humanitárius segély programjával, minden szomszéd országgal, Szíria minden szomszéd országával együttműködünk, a brüsszeli nagykövetekkel, a helyi hatóságokkal együttműködünk minden tagállammal, annak érdekében, hogy hajtékony és koordinált EU választ kaphassunk felfüggesztettünk mindenfajta együttműködés, két oldalú meg együttműködést Szíriával, nem vesz többé részt Szíria regionális programokban, az Európai Beruházási Bank minden kölcsön és hittel konstrukcióját átmenetileg feloldotta, felfüggesztette, azonban olyan segélyeket nem függesztettünk fel, amely a lakosságot, az emberi jogaktivistákat és az ellenzéket illeti. Együttműködünk, tehát a Tempus Erasmus programokkal segítjük a lakhatást, az élelmiszert, az orvosi ellátást. Összeállítottunk 29 millió eurós támogatási programot humanitárius segély formájában, és az érintett szomszédos országok és Szíria számára biztosítjuk. A szomszédos országok támogatása nagyon fontos, ezeket a kérdéseket megvitattam Törökországban a hétvégén, Davutoglu külügyminiszter úrral, aki szintén csatlakozott videólinkkel a g 8 külügyminiszteri találkozójához, ami a török határ helyzetét, illetve ez is kritikus a helyzet, nagyon jól működtünk együtt, nagyon gyors és professzionális támogatást kaptunk. Az ország a területén élő 25 ezer menekült számára megfelelő körülményeket teremtettek, és támogatásunkról biztosítottam. Törökországot szorosan együttműködöm vele és szolgálataival, Együttműködünk Jordániával és Libanonnal, minden eszközt mobilizálunk annak érdekében, hogy igényeiknek megfelelve, kéréseiknek eleget tudjunk tenni. Jordánia külügyminiszterével is beszéltem erről. Nagyon fontos, hogy mielőbb fellépjünk. Együtt kell működni a helyi minisztériumokkal. Nagyon sok belső száműzött nem táborban él, hanem családoknál a szomszédos országokban. Éppen ezért szélesebb körű támogatást kell biztosítani, a befogadó családokat is támogatni kell, a régiót, a lakosságot, amely szíriai menekültek miatt alakul ki az egészség és oktatás területén. Füle biztos úrral együtt egy sürgőségi 23 milliós támogatási csomagot javasoltam, amely segíteni lehet a szíriai civil társadalmat és a menekülteket a szomszédos országokban. Szeretném elmondani, hogy az Európai Unió továbbra is szankciókat és korlátozó intézkedéseket vezet be Szíriával szemben, addig, amíg a represszió folytatódik. Március 20-án a külügyminiszterek tanácsán ezeket a szankciókat jóváhagyták, és egy új sor szankción dolgozunk. Jelenleg a csapatom Párizsban van, nagyon fontos szerepet játszik az isztambuli ülésen kidolgozott szankciók tovább gondolásáról van szó. Tisztelt képviselők, nagyon fontos, hogy a delegációnk Damaszkuszban működjön, amíg csak lehet. Nagyon fontos, hogy legyen a helyszínen szemünk és fülünk, hogy meg tudjuk hallgatni a szíriai lakosokat. A szíriaiak azt kérték, hogy ne menjünk el. Nagyon fontos tehát, hogy elmondjuk, hogy a, mm, a spanyol, olasz, belga és holland nagykövetek nem maradtak Damaszkuszban, az EU delegáción belül képviseltetik magukat. Ami a szíriai ellenzéket illeti, ez egy kritikus kérdés. Azt gondolom az Európai Parlamentnek fontos szerepe van ebben. Nagyon szépen köszönöm hogy megpróbáltak segíteni eddig is az ellenzéki csoportoknak. Továbbra is célunk az, hogy minden csoporttól azt kérjük, hogy tegyék félre a nézeteltérést, dolgozzanak együtt, működjenek együtt, annak érdekében, hogy megfelelő átmeneti állapotot lehessen garantálni, ami demokratikus és befogadó, közös jövőképet kell kidolgozniuk Szíria számára, minden háttéren, minden vallási háttéren rendelkező szíriai együtt tud élni. Én arra utasítottam az LKS-t, hogy továbbra is találkozzanak az ellenzékiekkel és a kisebbségi csoportokkal, hogy segítsék őket ebben a közös jövőkép kialakításában. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! A Szíria jövője, a szíriai embereké, életeik, jogaik, álmaik tiszteletet parancsolnak. De azt gondolom, hogy a szavakat most tetteknek kell követni. Köszönöm szépen a bevezető gondolatait, Estan, azt, hogy most pedig megadom a szót Salafranca úrnak. Köszönöm szépen, főképviselő asszony. Tisztelt képviselők, azt hiszem, hogy itt most egy hármas játszmáról van szó. Szaudi-Arabia és Irán, Egyiptom befolyásával kapcsolatban, illetve az egyiptomi események befolyásával kapcsolatban, illetve hát ott van még Kína és Oroszország is, nekik is némi befolyásuk van a területen. Az ESZ biztonsági tanácsa egyöntetően egyhangulag elfogadta a Szíriával kapcsolatos állásfoglalást, de nagyon fontosnak tartom azt, hogy a, az aláírók, az elfogadók ugyanúgy lépjenek fel, mint ahogy azt a szavazatukkal tették. Nagyon fontos az, hogy a lakosságot védjük. Eston asszony Kofi tervét támogatnunk kell, de azt hiszem, hogy ezzel kettős üzenetet továbbítunk a nemzetközi közösség felé. Asszed úr, először is még mindig hatalma van, időt nyer, az orosz és kínai fegyverekkel bármikor lemészárolhatja a lakosságot, és azt gondolja az ellenzék, hogy nincsen rövidtávú megoldás. Hogyha mindezt figyelembe vesszük, akkor úgy gondolom, hogy elismerés illeti az Európai Uniót, hiszen humanitárius segít nyújtunk, illetve, ahogy említette Georgieva hogy szerepét, nagyon komoly pénzösszegeket mozgósítunk. Nos, Kofi Annan terve értelmében a konfliktust a konfliktus megoldása Assadnál kezdődik, és azzal végződik, hogy őt elmozdítjuk. Köszönöm szépen. De Kaiser asszony következik. Merci. Köszönöm szépen, elnök úr. Gomes asszonynal elmentünk a szíriai-libani határa, már április elején, hogy találkozzunk egy ellenzéki, szíria ellenzéki párttal, akit Beirutig el tudott jönni, Beirutig. Annak érdekében is mentünk oda, hogy megértsük azt, hogy milyen kockázatokkal jár ez a szíriai helyzet Libanonra. Mi történik, hogyha a síták és szuniták közötti konfliktus tovább terjed a szíriai konfliktuson belül? Ebből mit is lehet levonni? Nem tudom, hogy világosabbá vált minden, mint korábban. Akiket meghallgattunk, akik szíriaiak voltak, mindenki a félelemről beszélnek. Proxy war, így nevezném. Ez egy ilyen közeli háború, ahol a geopolitikai érdekek, amelyek Szíriában szuniták, síták közötti konfliktusok, esetleg eh, még Szaudarábia, Katar is beavatkozik. Nos, hát eh, azt mondják, hogy el fogják rabolni az forradalmunkat, ezt mondták a szíriai ellenzékiek. Az vált világos, hogy az Anan terv, a lehetséges megoldás a civil, a polgárháború mellett, azért nem eléggé kielegítő ez a megközelítés. De hát így észik a szíriai ellenzékiek. Az Annan terv egy operatívvá vált, javított Anan terv, amely segíti azt, elősegíteni azt, hogy Assad lemondjon. Azt hiszem, hogy van mit tenni. Nagyon sokat beszélgettünk a szíriai ellenzékiekkel erről, az operatív váltételről. A polgárháború félelme, ahogy Katárnak milyen szerepe lehet. A második dolog, amit elmondanék nagyon gyorsan, a menekültek, a menekültek prioritást élveznek. Úgy gondoljuk, hogy humanitárius, nem ez politikai prioritást is. Libanonon belül ez egy prior, eh, politikai prioritás. A, a Hezbollával összekeverik a szíriai menekülteket. Nagyon fontos, hogy megfogalmazzuk a politikai prioritást. befejezem, elmondanám. Asszonyom, Ástan mm, asszony, elmondanám. Helyesen fenntartotta a nagykövetséget, az EU delegációt. Tegye úgy, mint Bengáziban. Jó lenne, sajnos félbeszakították a hozzászólót. Most már túlépte a hozzászólási időt, sajnos félbe kell szakítanom, most pedig megadom Ferhostat úrnak három percre. Elnézést, de Kaiser asszony, Ferhostat úr. Esten asszony egy nagyon diplomatikus beszédet tartott, ha szabad így fogalmaznom de meg kell, hogy mondjam, hogy én nem szoktam egyetérteni Sárközi úrral, de ebben az esetben be kell, hogy valljam, hogy igaza van azt gondolom, hogy az Annan plán nem működik, és ön erről nem beszélt, több mint száz esetben sértették azt meg az elmúlt két nap során. Több mint 50 embert gyilkoltak meg tegnap, és hogy hány eseményre került sor, szomorú eseményre ma Szíriában, akkor miért beszélünk az Anan tervről? Az Anan terv az nem került alkalmazásra a gyakorlatban. Bashar al-Assad egyszerűen nem veszi figyelembe, nem alkalmazza. Tehát a nemzetközi közösség közösségnek megint látnia kell a több száz gyilkosságot, hogy végre belássa, hogy nem működik ez a terv, mert Bashar al-Assad egyszerűen nem hajlandó ezt alkalmazni, és ennek megfelelően cselekedni. És ez megint csak növeli a halálesetek számát Szíriában és hát persze megfigyelőket kell oda küldenünk, igen, a nemzetközi közösségnek, az Európai Uniónak persze minden támogatást meg fogunk adni, de mit jelent ez? 250 megfigyelő, tehát több ezer katonai felszerelésre van szükség ahhoz, hogy védelmet tudjunk biztosítani. Hát lehetnek ott szakértők, akik megmondják, de hát mit tudnak ezek a megfigyelők csinálni? Hány katonára van szükség ahhoz, hogy ezt biztosítsák. És miért tesszük ezt meg? Azért, hogy megvédjük a megfigyelőket, nem a szírnépet, akiket támad Bashar al-Assad. Hát azt gondolom, hogy nem ez a módja annak, ahogy el kell járni. Ez nem mutat előre. Mit, mit kell ott megfigyelni, Eston asszony? Amit már azt gondolom, hogy úgy is tudunk. Az, hogy a terv nem működik, hogy Bashar al-Assad nem tartja be az ígéreteit, egyszerűen folytatja a bűncselekményeket és az emberiség elleni bűncselekményeket. Hát akkor most már elmúlt az az idő, hogy megfigyelni kelljen a fejleményeket, meg megvédeni a megfigyelőket. Most már cselekedni kell, lépni kell, humanitárius koridorokat kell létrehozni, és támogatni kell a szíriai ellenzéket, és hogyha ezt a biztonsági tanácssal együtt tudjuk megtenni, akkor tegyük azt meg. Ha meg nem, azért azért, mert Oroszország más álláspontot képvisel meg Kína, akkor tegyük éppen meg a biztonsági tanács nélkül. De a nemzetközi közösségnek ez a kötelessége. És az utolsó kérdésem, hogy tud-e információval szolgálni arról, hogy mi történt azzal a német hajóval, amely megpróbált fegyvereket szállítani Szíriába, és ezzel közvetlenül megsértette a fegyverembargót. Elnök úr, azt hiszem, hogy elmondtam azt is, amit de Kaiser asszony, hogy ez sok sokkal fontosabb, mint hogy állandóan használja azt a kalapácsot, amikor olyan ö, fontos kérdésekről beszélünk, mint most a szíriai helyzet. Verhofstadte, já si myslím, že... Köszönöm szépen, Verhofstadt úr. Én úgy vélem, hogy a szabályokat alkalmazni kell, és be kell ezeket tartani. Önnek három perce volt, beoszthatta volna az idejét jobban is. Hölgyeim és uraim, most két percre Brandner asszony következik. Tisztelt főképviselő asszony, a szírei helyzet még mindig szörnyű, elfogadhatatlan. A legfontosabb az lenne, hogy, hogy a nyomást gyakoroljuk, hogy különböző támogatási módszereket alkalmazzunk, hogy a Kofi Annan tervet megvalósíthatóvá tegyük, hiszen ennek eredményeit nem látjuk az ellenzéket, politikailag, logisztikai módon kell támogatni. Nem, elérhet, nem elfogadható az, hogy szelektív támogatást alkalmazzunk. Ez nem segít. Humanitárius szempontból arra kell figyelni, hogy a menekültek biztonságát kell garantálni, nem fogadható el az, hogy lőnek rájuk, támogassuk őket azokban az országokban, ahova érkeznek, a befogadó országokban többet tehetünk. Van még egy nagyon fontos dolog, amit kiemelnék. Azt hiszem, hogy magunkban kell keresni a megoldást arra, hogy hogyan lehet a szíriai problémát megoldani. A fegyverembargóra gondolok. Január 10-én Egy orosz hajó orosz hajót engedtek át, amely Cipruson, amely több mint 50 ezer tonna fegyvert szállított Szíriába. Április 13-án egy német hajó érkezett, ér, indult el Szíriába. Megváltoztatta azóta az útvonalát, de előbb-utóbb eljut Szíriába. Ez elfogadhatatlan. Van egy fegyverembargók, ezt tartsunk be. Ezzel kapcsolatban már benyújtottam egy kérdést, hogy a ciprusi incidenset vizsgálják ki, erről választ, vagy erre választ még nem kaptam. Sürgősségi kérdéshez nyílt levélben kérjük azt, hogy ezeket az incidenseket vizsgálja ki, és egy igazi felügyeleti rendszert, illetve ellenőrző rendszert alkalmazzanak a fegyverembargóval kapcsolatban, és nagyon várom a választ. Köszönöm szépen. Elfogad egy kék kártyát, asszonyom? Jó. Köszönöm, úr, öné a szó. Hát a Branten asszony sajnos nem hall engem, mondja Kaszolides úr. kártyás kérdés, Plantner asszony, elnézést kérek. Nem fényképezkedni jöttünk ide. Nem vegye fel a fejhallgatót, hogy megértse a kártyás kérdést. Én csak azt tudom, hogy tavaly nyáron Ciprus súlyos katasztrófát élt át. Egy lefoglalt egy nagy robbanó anyagszállítmányt, amely megsértette a fegyverembargót. Amit ön említett, az az eset, a ciprusi kormány persze vező kicsit másról szól. Én egy percig nem hezitálnék, hogy elítéljem a saját kormányomat, hogyha a asszonyok itt van, világosá teszi, hogy megszektük az embargót, elnök, Ön nem kérdez, ez nem kék kártya, uram. Kérem szépen, önni a szó, Branter Nagyon szépen köszönöm. Ugye, ami a fegyverembargót illeti, ahogy ezt jóvá hagyták, azt mondják, hogy nincs lehetőség semmilyen fegyver transferre sem. Persze, hát attól függ, hogy mit jelent a transfer és a tranzit. De ami történt, ment a kikötőn, feltöltötte az üzemanyagot, Cipruson átmentek oroszok ugyan, de ami a dolog kivizsgálatát illeti, meg kell tudnunk a részleteket és a tényeket, és azt hiszem, hogy erre van szükségünk, egy kivizsgálásra. És a végén látjuk ma, hogy mi a valóság, mi történt. Nekünk az Európai Uniónak kell egy ilyen vizsgálatot elvégezni, hogy hitelesek maradjunk ebben a régióban. Köszönöm szépen a második kék kártya Áti Georgió úrtól. Kérem, rövide fogja mondandóját, uram. Köszönöm szépen. Egy rövid kérdésem lenne a kollégához, és bízom benne, hogy tájékoztatást is tud adni azzal kapcsolatban, hogy a ciprusi köztársaság a jogászain keresztül eljárást indított azon vállalkozás ellen, amely éppen ezt a hajót illeti, ennek a hajónak a kérdését illeti. Utalnom kell arra is, hogy Ciprus ezt a problémát szeretné feltárni. Ezen kívül ne felejtsük el, hogy az Arsenal megállapodás részét képzi részes fele Ciprus is, amely megállapodás egyébként Törökországgal kötötték, és pótolagos információra lett volna szükség ahhoz, hogy itt eredményre jussunk a tekintetben, amit ön itt nehezményez. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor, amikor ott volt a hajó a kikötőben, és nem állították meg. Ezt kritizálom politikusan. 59 tonna fegyverrel egy hajó eljut Assadba, és tudjuk, hogy hogy fogják ezt felhasználni. Persze lehet, hogy az rendben van, hogy súlyos dolgok nem történnek. Nem ismerjük a pontos részleteket, legalábbis nekem nincsenek erről információim. De úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak le kell folytatnia ezt a tárgyalást a ciprusi kormányjal, és lehet, hogy kiderül, hogy valami jó történt, de szeretném, hogy ez a, ezt a kivizsgálást végezzük el. Egyszerűen nem hallgathatunk csak erről a dologról simán. Van a minutu. Köszönöm szépen. Most pedig egy percben Karima úr kapja maga szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Főképviselő asszony, nagyra értékelem azt az óvatos formát, ahogyan megfogalmazta a nyilatkozatát máma, értem azt a dinamikát, amelyel foglalkozik. A szíriai vezetésű demokratikus átalakulás megfogalmazással él, és sok európai vezető is ezzel a fogalmazással élt az elmúlt hetekben és napokban. Ám a dolog lényege abban áll, hogy anélkül, hogy egységes és kohézív szíriai ellenzék állna föl, nem jönne létre a szíriai vezetésű demokratikus átalakulás. És nem tudom, hogy a nemzetközi közösség, vagy pedig mi az Európai Unió mit teszünk annak érdekében, hogy az ellenzék eh, soraiban változás történjen. Másodszorban egy kérdést szeretnék felvetni, amelyet már korábban is felvetettem, az online aktivisták kapcsán illetve annak kapcsán, hogy a rezsim célirányosan jól megtervezett eh, technikai eh, módon azonosítja ezeket az embereket, letartóztatja őket, bizony, biztosítandó, hogy az atrocitásokról nem tud gyatájékoztatni a külvilágot. Köszönöm szépen, most pedig egy percben Belder úrnak adom meg a szót. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter military... Elnök úr, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, igen. A szíriai konfliktus demilitarizálására nagyon nagy szükség van annak érdekében, hogy a politikai megoldás feltételeit biztosítsuk. De a szomszédországokból sok fegyver áramlik Szíriába. Európának preventív módon kell fellépnie. A szíriai Golán fensíkon, illetve Dél-Libanonban sok kéksisakos dolgozik, ezek közül sok európai. Főképviselőasszony, az európai kéksisakosok egy részét nem lehetne, kérdezem én, áthelyezni a szír határokra. Második kérdés. Főképviselőasszony, a szír nyomás hatóságokra a kifejtett nyomás után a Szír Nemzeti Tanácsra is kifejtenek egy nyomást. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig kettő percben Hagyi Georgi úr kap szót. Köszönöm szépen. Kétségtelen, hogy az Európai Unió és az Európai Parlament nem ülhet ölbetett kézzel, és egy szomszédos ország esetében, amikor vérengzések történnek, akkor meg kell, hogy szólaljunk. Ráadásul az ország vezetői irányították ezt a vérengzést. De az is jogos, hogy megfelelő egyensúlyt kell kialakítani. Hány ezer ember élet kell, hogy a mérleg másik serpenyőjébe kerüljön. Hogyan lehet kialakítani egy megfelelő egyensúlyt? Hogyan lehet azt támogatni, hogy egy demokratikus fejlődés útjára lépjenek? Több százezer emberről beszélnek, akik Irakban meghaltak. Mi az az egyensúly, amit mi megcélzunk? Irak esetében hogy alakult ez az egyensúly? Hogyan tudjuk ösztönözni a demokratikus átalakulást? Ugye most az az elképzelés, hogy ugyanezt a modellt alkalmazzuk Szíria esetére is. Én erre nemet mondok. Csak olyan fellépést tudok támogatni, ami nem kíván további emberéletet. Nem szabad azt sem elfelejtenünk, hogy Szíriának milyen szerepe van a régióban. És ne felejtsük el azt sem, hogy Kína milyen támogatást ad Szíriának. Az ENSZ ben is ez bizonyításra került. Igazából nekünk avval kellene foglalkoznunk, hogy mi lesz a végeredmény. Nem szabad hozzájárulnunk ahhoz, hogy még több ember élete áldozatul esen a szíriai eseményeknek. Fel kell lépnünk az fegyverek kiutatása ellen, meg kell állítani az export és exportot és a béketervet kell támogatni. Most pedig Gomes asszony kap szót két percben. For a long... For two minutes. Thank you. Kettő perc. De Kaiser asszony és jó magam részletünk egy látogatáson a a régióban, Észak-Libanonban is, és szíriai menekültekkel felvettük a kapcsolatot. A következtetésem az, hogy két dolog történik. Egyrészt a szíriai áldozatok, nyugatot, Oroszországot kárhoztatják, és a másik helyzet ott a helyszínen a, a népcsoportok közötti feszültségek és az Assad rezsim. Úgy gondolom, hogy nagyon hipokratikus a megközelítésünk, még a tagállamaink részéről is. Humanitárius folyosóról beszélünk, de semmit nem teszünk azért, hogy ez megvalósulson. Katonai biztonságra van szükség a, a humanitárius folyosó kialakításához, ugye Törökországról beszélünk, ez egy strusz politika, és elfogadhatatlan az a híd, amiről beszélni, beszéltünk, és a tagállamoknak tisztáznia kell a helyzetét. Nem beszélhetünk csak a Hanan tervről, nem ez az egyetlen eszköz, amivel meg lehet előzni a polgárháborút. Egyértelműen ki kell mondanunk valamit, ami a tervben nincs benne, de itt az EU-ban tisztáznunk kell. Mi azt akarjuk, hogy Assad ne legyen hatalmam. Itt ezt mindig ki kell, hogy mondjuk, amikor fölépünk a szíriai bűncselekmények ellen. A Hánán tervet valamilyen módon támogathatjuk, akkor, és, a, meg, és a megfigyelők számára is a biztonságot garantálni kell. Továbbá támogatnunk kell a menekülteket, nem csak a törökországiakat, hanem a libanoni vagy más országban találhatókat is. Nagyon nehéz körülmények között élnek. Végül a szíriai ellenzéket támogatnunk kell azért, hogy demokratikus átalakulás útjára léphessen az ország. Köszönöm. Egy percben pedig Kreisler Dörfler úrnak adom meg a szót. Eston asszony. Szégyen teljes, hogy mivel mit történik az emberekkel Szíriában. Kofi Annan közvetítőként mindent megtett, amit tehetett, de elegendő a B-terv, nem? hiszen addig, amíg a világközösség, főleg Kína és Oroszország nem teszi világossá Assad számára, hogy mennie kell, mert vele és gyilkostársaival nem lehet békét teremteni. Addig Assad, addig mészárolja a saját eh, népét, amíg minden ellenzékét el nem folytott, meg nem ölt. Ezzel tisztában kell lennünk. Egész addig, amíg azt gondolják, hogy Assaddal és eh, a keretlegényeivel megegyezhetünk, addig tévedünk. Verhofstadt úr, kérem, beszélek, ne hangoskodjék az ülésteremben. Tehát ha valaki azt gondolja, hogy Assaddal, és még egyszer mondom, a keret legényeivel meg lehet egyezni, nagyon téved, egész egyszerűen egy segélyszállítást biztosítandó koridort kell biztosítani, de lehet, hogy ezt csak erőszakkal lehet biztosítani. Senki nem akarja az eszkalációt. Isten ments a háborútól de meddig nézzük mi a világ közössége a gyilkolászást, egy b van szükségünk, mert a hat pontos terv nem fog működni, de b nem látom. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, most elkezdjük akkor a catch rendszert. Hat felszólalunk van, elsőként Kretó asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Az Annan terv tulajdonképpen az utolsó diplomáciai kísérlet a megoldásra, a szír eh, megoldásra, hiszen ez a harc már egy éve dúl. Több mint 11 ember esett áldozatul, nagyon sokan kényszerültek elmenekülni, több tízezren. A tárgyalások viszont eddig nem vezettek eredményre. A mostani tűzszünet, amelyet csütörtökön kiáltottak ki, sajnos megint csak nem került betartásra, ez is mutatja, hogy mennyire labilis ez a helyzet. Csak formális gesztusot, gesztusokat láttunk Assad részéről, folytatódik az elnyomás, az erőszak. Az ENSZ biztonsági tanácsa természetesen foglalkozik a kérdéssel, és nyilatkozatokat tette közzé arra vonatkozóan, hogy megfigyelőket küldenek a régióban. Nagyon fontos a humanitárius segényújtás is, a fogvatartottak szabadon bocsátása, és nyilván az is, hogy a megfigyelők rendesen dolgozhassanak. Köszönjük szépen. Következő felszólalónk. Oh. Sajnos egyre rosszabb a helyzet Szíriában, de délután is azt hallottuk, hogy a szabad területeket Homs környékén bombázni fogják, úgyhogy lábbal tiporják gyakorlatilag az ENSZ béketervét, a hat pontos tervet és a tűzszünetet is. A tárgyalásokban az Európai Uniónak mindenképpen ki kell állnia amellett, hogy a megfigyelés minél hamarabb elkezdődjön, teljesen világos, hogy Assad elnök semmiféle erkölcsi értéket nem képvisel már a szíriai kormányban sem 9000 civil az, akit a háború érintett, sérültként vagy valamilyen más módon, és azt gondolom, hogy azok a kötelezettségvállalások, amelyek elhasz, elhangzottak, csak szankciókkal erőszakolhatók majd ki. Köszönöm, Köszönöm szépen. szépen. Pászká úr a következő. Köszönöm szépen, elnök úr a opozičnými politickými skupinami. používanie ťažkých zbraní sýrskej armády proti oponentom nagyon fontos, hogy fellépjünk az ellenzék oldalán, ugyanakkor az ellenzék elleni harc a civil lakosság körében több ezer halálos áldozathoz vezetett. A biztonsági tanács sikra szállt annak érdekében, hogy szüntessék be harcokat, és Kofi Annan igenis sikeres volt abban, hogy a hat pontos tervet a szemben álló felek elfogadják, és így az ENSZ égisze alatt sikerre lehet vinni a békéltető fellépést. Ilyen módon tehát különböző megfigyelők mehetnek az országba, és ellenőrizhetik a fegyver szünet betartását. Máskülönben a fegyverszünet nem tud sikeres lenni. Köszönöm Obermeyer úr a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. A médiumok jelentése alapján um, Szíriában sok olyan középtávú rakó, rakéta van a fegyverarzenálokban, amelyek közül nem egy vegyi töltekkel töltettel van ellátva, és ez külön veszélyes veszélyt jelent, hogyha radikálisak veszik át a hatalmat. Ezért az Unió számára nagyon fontos, hogy békét teremtsünk ebben a régióban, demokrácia jöjjön létre, visszafogott kormány kormányozzon, és az őrmények, a kurdok és persze a keresztények kisebbségi jogait is tiszteletben kell tartani. Törökországra is komoly feladat hárul, Ankarának meg kell akadályozni, hogy Törökországon keresztül ne árasszák el a migránsok Európát. Törökország most bebizonyíthatja, hogy valóban Európa pártije, vagy pedig geopolitikai érdekeit érvényesíti. Az biztos, hogyha Törökország tagjelölt ország, akkor ezzel a krízis egészen a szomszédságunkba kerül. Köszönöm szépen a következő felszólaló, pedig Zsúber asszony. Köszönöm, elnök úr. Az egyetemű, hogy az emberek igazságot és szabadságot akarnak, és az ellenzék változást akar Szíriában. De itt nem forradalomról van szó, nem békés felkelésről van szó, itt egy katonai konfliktus látunk Szíriában, és küls, külső segítséggel külföldről kapják a fegyvereket, ehhez gyakorlatilag finanszírozzák a fegyvereket, terrorista szervezetek lépnek itt be a képbe, Szaudarábia, Katar, az Egyesült Államok és Franciaország is belépett ebbe a harcba. Igazából itt destabilizálásról van szó, Békés megoldásra van szükség a konfliktus esetében, és ehhez párbeszédre van szükség az ensz belül is. Nagyon fontosnak tartom, hogy az Európai Unió tiszteletben tartsa a szíriai nép akaratát, és nem szabad katonai szerepet vállalnia az uniónak, semmilyen katonai támogatást nem ösztönözhetünk. Köszönöm szépen, utolsó hozzászóló, Melter asszony. Äh, Köszönöm szépen. A kormány és az ellenzék is nyilván egymás szemére veti azt, hogy miért nem tartják be a tűzszünetet, és mindkét oldalról azt látjuk, hogy azért voltak emberi jogsértések. Ezzel azonban a hat pontos terv megvalósítása nagyon nehéz hogy az ENSZ a saját feladatát tényleg tudja-e teljesíteni, hogy egy asztalhoz le tudja ültetni a kormányt és az ellenzéket, vagy pedig mindenféle taktikával ugyanúgy elbukik, mint az Arab Liga megfigyelő missziója, hát ez majd a következő napokban fog kiderülni. Hogyha megfigyelő misszió nem fog sikerrel járni, akkor mindenképpen fontos, hogy a nyomást tovább fokozzuk. Az az intervenció, amit azonban az ellenzék követel, hogy repülési tilalmi zónát vezessenek be, azért ezen nagyon el kell gondolkodni. Az Assad utáni időszakokra kell már koncentrálnunk, és az egyiptomi és libiai hibáinkat nem szabadna még egyszer elkövetni. Köszönöm szépen. Most pedig akkor zárásként szeretném felkérni Eston Báronőt, hogy zárja le a vitát. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy minden hozzájólás azt mutatja, hogy mennyire frusztrált a tisztelt ház minden tagja, és minden tárgyalás során, amelyet folytattam, és aki eh, nyomon kísérte ezt a szörnyűséget, ami az országban zajlik, eh, itt is megfogalmazásra került. Hagy mondjam el zárásképpen azt, hogy eh, nyilván emocionálisan is elragadhatjuk magunkat, és azt mondjuk, hogy szükség van különböző koridorokra és biztonsági zónákra. De ne felejtsük el, hogy egy óriási területű országról van szó, egy nem izolált területről. Azt is fel kell ismernünk, hogy a humanitárius szervezetek is eléggé idegesek, és nem kívánnak semmi olyat tenni, amelyel akár a saját munkájuk is veszélybe kerül. Meg kell hallgatnunk őket, hiszen óriási tapasztalatokkal bírnak. Ezen felül nem szabad elfelejtenünk az se, hogy ha fellépünk a területen, azért annak nagyon nagy súlya van, ezért az NSBT mostani feladata óriási kihívás. És nagyon nehéz szavakat is találni arra, hogy pontosan leírjuk, hogy mi is a feladat. Amikor ezekről az elképzelésekről beszélünk, mint megoldás, akkor itt nem arról van szó, hogy azt kérem, hogy utasítsák ezt el, hanem értsük meg, hogy egyáltalán mi a probléma. A második dolog. Az ENSZ-nek nincsen fegyverembargója, mert az ENSZ BT-től ezt nem is kapná meg. Nekünk van, és az USA-nak van ilyen embargója. Most nyilván a ciprusi kormányjal és a németekkel próbálunk egyezkedni e tekintetben, és hogyha információk lesznek, akkor tájékoztatom önöket erről. Harmadsorban pedig nyilván mindent megteszünk annak érdekében, és együttműködünk mindenkivel, hogy a az ellenzéki csoportokat próbáljuk egy, egyesíteni. Kofi Annának is ez volt az elképzelése, legalábbis erről számolt be nekem. Lehet egy ernyőszervezet, vagy pedig nyilván le kell ültetni a feleket az asztal mellé. De nagyon fontos, hogy az ellenvéleményeket próbáljuk közelíteni. Nyilván Törökországgal is nagyon fontos a kapcsolat fenntartása, és mindenki mással a világon, hogy az egységet az ellenzék körében megteremtsük. Jelenleg a Kofi Annan féle hat pont az, amire koncentrálnunk kell az erőinket. Nyilván az NSBT-nek a nyilatkozata is nagyon lényeges lenne, hiszen ez az, ami alapján számon kérhető lenne minden érdekelt fél. Szíriát, tehát ezzel a tervel és a tűzszünettel lehetne kivezetni a válságból, és támogatnunk kell nyilván a civil társadalmat is ebben. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy mind a hat pont megvalósításra kerüljen, és teljesítsük azt, amit Kofi Annan kért, azaz támogassuk őt. Köszönöm. Köszönjük szépen, hölgyeim és uraim! Ezzel ezt a vitát lezárjuk, és Pénteken 12 órakor fogunk szavazni a napirendi pontról. A következő napirendi pont a burmai helyzet.